illetve külön jogszabályokra lehet szükség, hogy a kiberháborút, illetve az információs háborút kezelni tudjuk. Hangsúlyozzuk, hogy a különböző felek fellépésében új és új mintázatok fedezhetők fel, már nem feltétlenül a nagyon népszerű weboldalakra támaszkodnak például a fiatalok radikalizációját célzó szervezetek, hanem titkosított üzenetküldő szolgáltatásokat vesznek immáron igénybe, ezek nagyon népszerűvé váltak. Rengeteg minden történt az EU-s intézményeken belül is, az EU-s szervezeteken belül is, és sok mindent tett a civil társadalom is az elmúlt két évben. Az összes tevékenységet ezzel kapcsolatosan felsoroljuk a hivatkozásokban. Hangsúlyoznám a magatartási kódex fontosságát a, fél, a félretájékoztatással kapcsolatosan, valamint azt is, hogy milyen nagy jelentősége van a transatlanti együttműködésnek a hasonlóan gondolkodó országokkal. Van például egy ezekkel a kérdésekkel foglalkozó transatlanti bizottság. A jelentés második felében a félretájékoztatás, a az ellenséges propaganda és az álhírek különböző típusait ismertetjük, és aztán a harmadik részben leírjuk azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani az LP e választások biztonságát. Az idei év, a 2019-es év során 29 különböző szavazásra kerül sor az EU-ban és a tagállamaiban, ide sorolhatók az EU-s választások is, amelyekre májusban kerül sor. Megtapasztalhattuk, hogy az Orosz Föderáció beavatkozik választásokba és népszavazásokba, mind az Európai Unióban, mind másutt. Ennek következményeképpen növelnünk kell ellenálló képességünket az ilyesfajta fellépéssel szemben. A szövegben felmutatjuk, mennyire fontos a Stratcom észt, és azt is elmondjuk, hogy van egy nyugat-balkáni task force és egy közel-keleti, valamint egy észak-afrikai task force, amelyek fontosak. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Most pedig az Európai Bizottság külügyi főképviselője, helyett Mimica úr szól, szól hozzá. Many thanks. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Sokszor, amikor a félretájékoztatásról beszélünk, vagy a külföldi beavatkozásról beszélünk, ez nagyon sürgős és nagyon fontos kérdés, főleg most itt az európai választások előtt. Köszönettel tartozunk Fotiga asszonynak, aki ilyen hasznos ajánlásokkal ellátott jelentést készített. Ez a félretájékoztatás elleni stratégiába illeszkedik, amelyet az európai főképviselő nyújtott be az Európai Tanácsnak. A hibrid fenyegetések elleni fellépés közös fellépés kell, hogy legyen a feladatunkat elvégezzük, de a tagállamoknak is meg kell tenniük a lépéseket, a szükséges lépéseket, ahogy az Európai Tanács a következtetéseiben erre utalt. Az ajánlás hangsúlyozza a véleménynyilvánítás szabadságának fontosságát, illetve a média pluralizmus támogatását ahhoz, hogy reziliens, ellenálló képes, demokratikus társadalmat megőrizzük Pontosan ebben a szellemben öm, készítettük el ezt a cselekvési tervet a jelentés az Európai Uniós intézményeket felszólítja arra, hogy a stratégiai kommunikációjuk, vagy biztosítsák, hogy a stratégiai kommunikáció prioritást legyen az európai munkamenetben, és az európai intézményeknek és tagállamoknak kéz a kézben kell dolgozniuk a félretájékoztatás ellen. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy ez már folyamatban van. Azonban ez egy hosszú távú feladat és kihívás, amely az idei európai választásokon túlmutat. Az Európai Parlament folyamatos támogatására számítunk költségvetési területen is. A félretájékoztatás elleni cselekvési tervben a stratégiai kommunikációs task force eh, kapacitásait növelni szeretnénk, hogy jobban képesek legyenek eh, a félretájékoztatást, az álhíreket kiszűrni, a ne- ezek negatív hatását csökkenteni, erről tájékoztatni, javítani a eh, saját értékeinkkel és politikáinkkal kapcsolatos poli- kommunikációt. Jövő héten egy rapid alert, tehát gyors figyelmeztető rendszert indítunk el, és ez egyszerűbbé teszi a tagállamok számára, hogy megosszák egymással az adatokat, a legjobb gyakorlatokat, az értékeléseket. Idén a választások előtt tudato, tudatosítani kell mindenkiben ennek a félretájékozatásnak a veszélyeit. Közös válaszokat kell kidolgozni a tudatás, tudatosság erősítése elengedhetetlen, hogy növeljük a társadalmaink ellenálló képességét. Önök elismerik az Stratcom Task Force munkáját, a pozitív kommunikációt és a félretájékoztatással szembeni fellépést. Van még két Task Force, az egyik a Nyugat-Balkára vonatkozik, a másik pedig a déli országokra. Az East Stratcom Task Force-nak úttörő szerepe van. Ez eddig több mint 5000 esetet vett fel, és tájékoztatott erről, ezek orosz forrásból érkeztek. Sajnos ezeknek a száma növekedni fog, hiszen a probléma nem fog hamarosan megoldódni. Közös feladatunk az európai választásokat tisztán tartani, és megakadályozni a külföldi beavatkozást. A kihívással kapcsolatos tudatosságot növelni kell, szorosan együtt kell működni a médiával, a civil társadalommal, az online szociális média platformokkal. Az Európai Külügyi, Külügyi Szolgálatok együttműködnek a bizottsággal és a parlamenttel ennek a feladatnak az ellátásában. Nyilván a cselekvési terv a különböző nemzeti megközelítéseket tiszteletben tartja. A média szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága kulcsfontosságú alapelvek. Ezzel egy időben jobb együttműködést kell kialakítani a külföldi be, ö, ö, befolyásgyakorlás ellenében. A NATO-val és a G7-ekkel együttműködünk. A NATO-val együttműködve értékelési jelentéseket osztunk meg egymással, párhuzamos és koordinált gyakorlatokat végzünk, hibrid fenyegetési szenáriókat dolgozunk ki. Ezzel egy időben a szomszédos országokkal is együtt kell működni a pozitív európai agenda terjesztésében, a pozitív kommunikációban, a közdiplomácia, a közkommunikáció terén. Az európai értékek és érdekek ösztönzése és terjesztése terén. A kulturális diplomácia, a szoros együttműködés az európai missziókkal, az európai delegációkkal e, is fontos eszközt jelentenek arra, hogy az Európai Unióról pozitív képet fessünk. A legjobb ellenszere a félretájékoztatásnak egyrészt az, hogyha támogatjuk az egészséges média környezetet, másrészt pedig az Európai Uniós politika pozitív hatásairól számolunk be. Polgáraink és a, a, ezen régió polgárai a korrekt információk alapján kell, hogy dönthessenek, nem pedig tév információk alapján. Joguk van a pluralisztikus média környezethez, jó minőségű információhoz. Ez a demokrácia minőségének fokmérője, és az unió minőségének fokmérője. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Manescu úrnak, asszonynak adom meg a szót a néppárt részt. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Fotiga asszonynak, kiváló jelentést készített, és nagyon időszerű ez a jelentés, hiszen a szöveg elismeri, hogy a hibrid hadviselés ellenséges propagandakampány létezik, és a tagállamoknak proaktív intézkedéseket kell tennie, hogy ezen propaganda ellen föllépjenek, és ez egy sokszor harmadik országból érkező kémkedés van emögött. Fontos a tájékoztató kampány is, és végül, de nem utolsó sorban az is nagyon fontos, hogy a Stratcom számára megfelelő pénzügyi háttér létezzen. Az EU-nak kötelessége, hogy határozottan lépjen föl. Ne felejtsük el, hogy 2013-ban a nem militáris eszközökről beszéltek már a célok elérése tekintetében, és ezt a fegyverek hatékonyságához hasonlították az ilyenfajta fellépés hatékonyságát. Gyakorlatilag föl kell készítenünk az állampolgárainkat arra, hogy megkülönböztessék a hazugságot az igazságtól. Ez egy propaganda háború, és határozott válaszra van szükség európai szinten, Európának határozottan lépnie kell. Mindenek előtt fontos a koordináció a NATO és a g partnereivel. Hogyha nem cselekszünk, az 500 millió lakos, 500 millió állampolgár érdekeit sérti. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és a szocialista frakció nevében Freund képviselőt hallgatjuk meg, két perce van. Köszönöm szépen. Kicsivel több, mint eh, két hónap múlva eh, Kicsivel kevesebb, mint két hónap múlva Európában újra választások lesznek, és mint a Brexitnél, az amerikai elnök megválasztásánál, illetve a francia elnökségről szóló döntés esetén különleges kihívásokkal kell konfrontálódnunk. Ugyanis az interneten és különösen a közösségi hálózatokban álhírekkel, propaganda anyagokkal bombáznak minket. Ezeket sokszor úgy fogalmazzák meg, hogy sok felhasználó nem tud különbséget tenni tény és fikció, igazság és hazugság között, illetve tények és elhírek között. Éppen ezért örülök, hogy az LKS-nek egy külön osztálya foglalkozik az ilyen demokrácia, demokrácia ellenes lépésekkel és küzd ellenük. De úgy gondolom, hogy csak az első lépéseket tettük meg. A gond az, hogy a technológiai haladás már rég, meg, a technológiai fejlődés rég meghaladta az intézkedéseinket. Még mindig csak a tegnapi álhírek ellen küzdünk tegnap előtti eszközökkel. Hogyha megnézzük, mi történik a mesterséges intelligencia területén, akkor hátborzongató dolgokat látunk, gyakorlatilag olyan állításokat, olyan szavakat tesznek politikusok szájába, amelyeket soha nem használtak, soha nem ejtettek ki a szájukon. Hogyan bizonyíthatják a politikusok vagy bárki azt, hogy gyakorlatilag ez csak fikció? Köszönöm mindenkinek egyébként, aki részt vett e jelentéssel kapcsolatos munkában. Árnyék jelentéstevőként ez volt az utolsó munkám, nem fogom újra jelöltetni magam képviselőként. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy osztály képviselőként hozzájárulhattam az Európai Unió alakításához. Remélem, hogy ezt a folyamatot nem teszik tönkre nacionalista és populista áramlatok, mert csak is egy közös, egységes, erős Európa tudja megoldani a jövő nagy kihívásait. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most pedig az EKR részéről Csárnácki képviselőnek adok szót. Egy perc. Pani komisarzu! Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. Hölgyeim és uraim, először is szeretnék gratulálni Fotiga asszonynak, nagyon fontos ez a jelentés, hiszen a frontvonalban vagyunk. Ha valaki a frontvonalban van, akkor egy ilyen helyzetben van egy olyan média tér, amit megfertőztek, harcolni kell ez ellen, és a szabadság ellen pedig bizonyos harmadik országok lépnek fel, nem is kell megemlíteni, hogy melyek ezek a harmadik országok. Vannak olyan helyzetek a politikai életben, amikor, ami akkor az eszközeinket ki kell használni. Például választások lesznek, a választást ki kell használni arra, hogy föllépjünk ilyen helyzetekkel szemben. A Brexit is lehetőséget biztosít erre a számunkra. Vannak más olyan helyzetek, amikor tudjuk, hogy visszaélnek az ellenségek, a szabadság ellenzői visszaélnek a helyzetekkel. Nagyon fontos, hogy ezek ellen föllépjünk. Köszönöm szépen. És most az ALDE frakció nevében Austrevicius kollégát hallgatjuk meg, öné a szó. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az információhoz való hozzáférés egyre inkább kockázatos, hiszen lehet, hogy nem ellenőrzött információhoz jutunk. Mindegyik EU tagállam, mindegyik ország, amely tagadja azt, hogy a félretájékoztatás és az ellenséges propaganda létezne, illetve tagadná ennek a hatását a közvéleményre, az föl kell, hogy ismerje, hogy ez létezik, hiszen ha értékeli a helyzetet, akkor rájön, hogy ezek létező jelenségek, és föl kell ezek ellen lépni határozott módon. A meglévő fake news, hazugság, félretájékoztatás, propaganda piacát föl kell, hogy számoljuk. Gyakorlatilag eh, hatékony módon támogatják ezt belső és külső erők is. Hölgyeim és uraim, többféle terrorizmus létezik, van a militáris, van a fenyegetés, a szociális biztonság támadása. Az információs terrorizmus az egyik amelyet föl kell, hogy ismerjünk, hogy ez fenyegeti a közrendet, a biztonságot, a társadalmi létünket. Az információs terrorizmus közvetlenül kapcsolódik a hibrid hadviseléshez, és az embereket támadja. Folytatni kell ezt a harcot. Az úgynevezett elfek és trollok közti harc az folytatódik. Föl kell, hogy számoljuk a hiányosságokat az Stratcomban, mert ott például nincs elég szakmai felkészültség, intézményi hiányosságok is felmerülnek, stb. Sürgősen dönteni kell ezekben a témákban. És az Istratcom Task Force egy teljes struktúraként kell, hogy működjön, és ez támogatást is igényel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most a zöld frakció nevében Rebecca Harmsot hallgatjuk meg. Tisztelt elnök úr! Nem úgy, mint a legutóbbi Fotiga jelentés esetén, most a frakciók vezetői ö, egységesebben léptek fel a tárgyalások során. Ez véleményem szerint azzal függ össze, hogy már vannak ö, tapasztalataink a propagandával, a szervezett ö, álhírekkel kapcsolatosan és a gyűlöletkeltéssel kapcsolatosan. Az az ország, amelyen a legtöbbet kell foglalkoznunk ebben a kérdésben Oroszország és nem csak Ukrajna vált csatatérré, hanem időközben már Oroszország, a Kreml egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz, egyre több eszközt használ arra, hogy európai országok polgárait felbújtsa a saját kormányaikkal szemben, legutóbb a sárga mellényesek tüntetései alapján során láttuk ezt, de uszítanak a migránsok ellen, vagy az Európai Unió ellen is, például a Brexit szavazás alkalmával. A harmadik felek által kifejtett EU ellenes propaganda elleni fellépés szolgáló uniós stratégiai kommunikációval foglalkozó osztályt meg kell erősíteni, több szakértőre van szükség, több pénzre van szükség, és nagyon fontos, hogy ez az osztály a jövőben is együttműködjön, együttműködhessen a tagállami hatóságokkal, ehhez pedig mindenképpen arra van szükség, hogy a titkos szolgálatokkal és a NATO-val is együttműködjön. A jelentés egy A pontját azonban nem szabad elfelejtenünk, független szabad média, pluralizmus a demokratikus társadalmakban, ezek képezik az alfáját és omegáját annak, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni a gyűlöletkeltés és a propaganda ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kuzó Permúj képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr. Két év telt el azóta, hogy a jelentés elkészült. Ugyanazok a vádak szerepelnek, ugyanazok az indokok szerepelnek, ami mögött a kommunikációs elvek állnak fönn. Ugyanaz a rövidlátás látszok, látszik ebben a jelentésben, mint a orosz szomszédsági témákban. A politikai, belső politikai folyamatok eredményeihez keresünk ürügyet, pedig a választók azok, akik büntetik a többségi pártokat a neoliberális politikájuk miatt. Ráadásul ebben a jelentésben még az iszlám államra is van egy utalás, gyakorlatilag romlik a kapcsolatunk Oroszországgal, hiszen az terroristák csoportként mutatják ezeket be. Itt független csoportokra van szükség, kommunikációs és újságírói csoportokról, de hát hogyha EU-s finanszírozást kap, akkor hogy lehet független egy ilyen csoport? A, ez, ez az Európai Parlament azt teszi, amit kritizál, és nem kritizálja azt, ami történik. Köszönöm szépen, és most az EFDD frakció nevében Castadoria szó tisztelt elnök úr, kollégák, tagadhatatlan a hibrid hadviselés mértéke, az információ területén egyre inkább stratégiai fellépést látunk a társadalomban. Az új technológiák növelték az intenzitást, a gyorsaságát és a hatását ez az ilyen támadásoknak egy globális kontextusban. Kedves kollégák, hogyha az a jelentés, amiről szavazunk, valóban szolgálja-e azt, hogy megvédjük az állampolgárainkat a harmadik felek fellépésével szemben, akkor akár terrorista erőket is sejthetünk. Lehet, hogy egy kiegyensúlyozottabb szövegre lett volna szükség, amely nem csak a félrevezetéssel, foglalkozik, és nem csak az országokat kellene felsorolni. Nagyon jól tudjuk, hogy ezen a területen egyre több állam lép fel, vannak a proxy felhasználó államok is. A kommunikációs stratégiával holisztikus módon kellene foglalkozni, és nem pedig csak a földrajzi dimenzióra kéne koncentrálni. Sokszor nem pontosak a meghatározások, és közel állnak a cenzúrához is. Szerintem így kellene föllépnünk. A jelentésben nem találom meg ezeket az elemeket, úgy gondolom, hogy nem hatékony az ilyenfajta fellépés és pártos. Köszönöm szépen. És most az ENF frakció nevében Schaufhauser kollégát hallgatjuk meg. Köszönöm szépen. Fotiga asszony Ön nem a stratégiai kommunikációval foglalkozik. Ön egészen más javaslatokat fogalmaz meg. Egy meg nem határozott támadást akar kommunikációval legyőzni, és a Kányete jelentéshez hasonlóan egy bolsevik összeesküvést feltételez minden olyan javaslat mögött, ami nem felel meg Európának. Brexit, ez Putyin, a Zsilézson, ez Moszkva projektje. Ön a, a nép akaratát cenzurázni akarja. Ez egy sztálini megközelítés, egy átnevelés. Mindenki, aki e máshogy gondolkodik, az fenyeget. Ez második János Pál Oroszországgal együttműködve akart Európát Európáért dolgozni, egy keresztény Európával akart. Vegyünk őróla példát, a fegyverek nélkül. Ezt azonban ezt az Európát ön azonban megfosztja több karjától is. Köszönöm szépen. Kék kártyás kérdést szeretne feltenni önnek Tarant képviselő. Igen, tessék. Proszę pan Tarant. mr president Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Schaffhauser úr, egyetérte velem abban, hogy Kálnyét eh, eh, asszonyt a sztálinizmushoz eh, hasonlítani azért mégsem elfogadható, mert az én ismereteim szerint ő a szibériai gulágon született. Ez a kérdésem. Várom a választ. Tessék. Nekem lehetőségem volt arra tegnap, hogy Kányete asszonynal egyeztessek, és beszéljek, és beszéltünk a gulágról is, de sajnos nem hallgatott meg engem, amikor én beszéltem. Én azt mondtam, hogy Oroszországgal kapcsolatban nem csak az érzelmekre és a negatív érzelmekre kell hallgatni, hanem az értelemre is. És annál is inkább megengedhetem ezt magamnak, hogy ezt mondjam, mert én a kommunizmus ellen én küzdöttem. 1989-ben itt összegyűjtöttük az összes antikommunista erőt, itt Strasbourgban, akkor is itt voltam. Elnök, kedves kollégák! nyugalom. Folytassuk a vitát a rendes mederben. Fontulis képviselője a szó e, egy percre. Nos, mondjuk ki az igazságot itt a plenárison. Azt gondolom, hogy a propaganda nem is annyira zavarja önöket, sokkal inkább az a baj, hogy az Európai Unióból árad a propaganda a polgárok ellenében. most önöket az idegesítő, hogy a propaganda önök ellen szól. Több száz nem kormányzati szervezet, akit az Európai Unió finanszíroz, propagandát terjeszt. És most a saját meggyőződésüket mutatták hozták be, és azt gondolják, hogy minden európainak szívügye az Európai Unió. A legrosszabb az, hogy a polgárok úgy, úgy gondolják, hogy a polgárok képtelenek az információt ö, szelektálni, szinte gyámság alá helyezik a polgárokat, és önök akarják megmondani, hogy melyik a helyes vélemény. A polgárok azt választanak, amit akarnak. Számunkra az Európai Unió polgárai eléggé érettek ahhoz, hogy tudják, mit akarnak. Köszönöm szépen! szépen, mondja az elnök, most pedig Kányerte asszonyi a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Hogyha van egy ajánlás, amelyet újra és újra meg kell ismételnünk, akkor az, hogy akkor ez az, hogy az East Stratcom munkacsoportból egy állandó szerv legyen, az EKS állandó szerve megfelelő személyi, személyi és költségvetési támogatások másodszor támogatnunk kell az Európai Demokrácia Támogatási Programot, a demokratikus és független orosz nyelvű médiát támogatni az EU szomszédos területein és magában az Európai Unióban is és az Európai Unió minden politikai pártja legyen átlátható az adományozóikat illetően, kis adományozókat, nagy adományozókat illetően. A polgároknak joguk van tudni, melyek azok a pártok, amelyeket például orosz támogatók finanszíroznak, amelyek nem mindig demokratikus érdekeket követnek. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Julie Ward következik egy percre. A propaganda az Európai Unióval szemben, ez nem csak az Európai Unión belüli szélsőséges, szélső jobboldali erők, akik az európai béke projektet akarják tönkretenni. Én korábban én a 2016-os jelentésen dolgoztam, Oroszországról van szó, és más olyan országokról, amelyek nem osztják meg az európai értékeket. A 2016-os Egyesült Királysági referendumot sikeresen eltérítették, és ezért Putyin ügynökei azt a reményt jogosan táplálják, hogy az európai választásokra is hasonló hatós, hatással lesznek. A tech cégeknek sokkal jobban képesnek kell lenniük a propagandát identifikálni, ezt korlá- és ezt megszűn- korlátozni, illetve világosá kell tenni, hogy melyek azok a propaganda tevékenységek, amelyeket külföldről finanszíroznak. Aztán Vladimir Putin egyik közelállója, Putyinhoz közelálló személynek adott munkát az egyik képviselő itt a parlamentben, ezt nem szabad megengedni. Aztán a Brexit kampány van, és a propagandának nagy szerepe volt. E, itt e, fel kell tárni e, az eltitkolt pénzeket, amelyek valóban a kampányra döntő hatással voltak. Köszönöm szépen, mindenki tartsa be a hozzászólási időt, és most egy percre Krisztián Dan Prédája szó. Köszönöm szépen. A propaganda elleni fellépéshez meg kell értenünk ennek a mechanizmusát, és ez eltérő lehet különböző országokban. Romániában például a korábbi szocialista miniszterelnök információt terjeszt, tévinformációt terjeszt. A helyzet úgy néz ki, hogy a kormány e, e, téves információt terjeszt az Európai Unióval e, szemben a az együttműködés és verifikációs mechanizmussal kapcsolatban, illetve választási manipulációról is szó van. Egy korábbi kollega, Dancsila asszony, aki most miniszterelnök, ővele kapcsolatban is felmerülnek bizonyos vádak, és arról beszélnek itt egyesek, hogy Soros György fenyegeti a demokráciát, manipulálják a demokráciát. Hát ezt a félrevezető információt is fel kell vetni, ezzel is fel kell lépni. Köszönöm szépen, Picula képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. A Cambridge Analytica botrány világosan mutatta, hogy milyen nagyságrendű problémáról van szó. Várjuk most is a híreket Londonból, és emlékszünk arra, hogy a Brexit eredményét is milyen módon befolyásolták a hazug információk, amelyek akkoriban terjedtek. Ami a soron következő európai választásokat életé, nagyon fontos megemlíteni az orosz befolyást. Fontos, hogy az Európai Unió cselekedjen ezzel kapcsolatosan. Emellett a hibrid háborúnak a, a Nyugat-Balkánon is hatása van, sőt még egy pucskísérletet is említhetünk a hatások között. Oroszország azonban nem az egyetlen forrása a, fél, a téves információknak, említhetjük például a nyugatot és a közel-keletet is, Támogatom a jelentésben szereplő intézkedéseket tekintettel arra, hogy az európai választások itt vannak a küszöbön, nagyon fontos, hogy a polgárok hiteles információk alapján hozzák meg a döntésüket, mert az ő döntésükön múlik az európai projekt jövője. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, most pedig megadom a szót Kovácsev úrnak. Mr. President, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hibrid háború zajlik, és tisztában kell lennünk azzal, hogy az általunk hozott intézkedések nem kielégítőek. Támogatom azt, hogy az East Stratcom csoport egy teljes jogú osztályá váljon, ehhez megfelelő erőforrásokra, megfelelő finanszírozásra van szükség. Bulgáriában létezik egy hasonló struktúra. Maria Gabriel vezetése alatt a bolgár kormány javaslatot tett egy ilyen struktúra létrehozására, amely elősegítheti az oknyomozó újságírók munkáját, és hozzájárulhat a propaganda elleni küzdelemhez. Támogatnunk kell mindazon struktúrákat, amelyek részt vesznek az álhírek elleni küzdelemben. Az Európai Unió azonban nem szent tehén, kritis, kritikusnak kell lennünk, de semmiképpen sem engedhetjük meg a harmadik országoknak, hogy hibrid háborút folytassak el, folytassanak ellenünk, Gáler képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, Eugen Freund, Freund kollégának akartam jelezni, hogy százszázalékosan egyet tudok érteni az általa mondottakkal, sajnos már nincs itt, de egy kicsit fura volt számomra, hogy két perc alatt nem sikerült megemlítenie Oroszországot. Lehet, hogy ez egy osztrák sajátosság, de ez sem fog segíteni Ausztrián, én megnevezem. Nevén nevezem a dolgokat, Oroszország mindenképpen destabilizálni akarja az Európai Uniót, a mainstreamet akarja meggyengíteni, és minden, ami ehhez hozzájárul, vonzó az oroszok számára. Oroszország azonban már nem képvisel saját ideológiát, a, Szovjetunió, a korábbi Szovjetunióval ellentétben. Mindenütt az EU-ban tisztában kell lenni azzal, hogy mi történik, azért, hogy az ellenálló képességünket meg tudjuk növekedni. Ott, ahol pénz folyik azért, hogy a hasonló gondol, hasonlóan gondolkodókat támogassák, Schaffhauser úrnak mondom, ott ezt be kell tiltani, fontos, hogy az illetékes EU-s hatóságokat megerősítsük, az Európai Unió koordináló szerepet játszhat, ezért örülnék annak, hogyha a Stratcom csoportot megerősítenék, és további hálózatépítés történne a tagállami szakértőkkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Rangel, úr szót kért ugyan, de nem látom itt a teremben, úgyhogy Kukán úrnak adok ezért szót most. Egy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa nagyon súlyos fenyegetésre kell, hogy szembenézzen a demokráciánkat tekintve, a félretájékoztatás, a propaganda, a elhírek a harmadik országokból nagyobb, egyre nagyobb problémát jelentenek, mint EU-s és mint tagállami szinten növelnünk kell az erőfeszítéseket a kiberháború és az információs háború elleni küzdelemben. Ez egy Európai Uniós probléma, és a közvetlen szomszédságunkban, a Nyugat-Balkánon és a keleti szomszédságunkban is ezt tapasztaljuk. Az EU Stratcom Task Force ezért regionális, külön régiókra kell, hogy összpontosítson, és konkrét EU-s témákra. Támogatom azt, hogy erőforrásokkal is pénzzel lássuk el ezt a struktúrát, és erősítsük az együttműködést az például a harmadik országbeli EU-s delegációkkal. Prioritásként kezelni, kell kezelni a harcot a félretájékoztatás és a propagandával szemben, nem csak az EP választások miatt, sokkal jobb módon kell kommunikálnia például a tanácsnak és a bizottságnak is az EU-s értékekről és politikákról, máskülönben a demokráciáink nem tudják majd állni a sarat anyomás miatt. Köszönöm szépen, Kelem úr! Köszönöm szépen. Kiváló eh, eredményekre jutott jutott a munkacsoport, 5000 olyan esetet mutatott fel, ahol befolyással volt, volt a külföldi forrásból az európai kommunikációral. A Stratcom nagyon fontos, hogy ez bekerüljön az EKS struktúrájába. A finanszírozás növekedett, de még mindig elmarad az exponenciálisan növekvő feladat volumentől a Stratcom, a Nyugat-Balkánra vonatkozó Stratcom a következő támogatandó munkacsoport. A következő fontos feladatunk erősíteni a koordinációt, együttes válaszokat kidolgozni európai intézmények és tagállamok részéről, jobban együttműködni a magángazdasággal, köz tudatosságot erősíteni, az információt erősíteni ezzel kapcsolatban és megfelelő forrásokat rendelkezésre bocsátani. Azt gondolom, hogy a networkölők, a hálózati munkatársak, a, a, a tény ellenőrző csapatok is kiegészíthetik ennek a munkacsoportnak a munkáját. Köszönöm szépen, Stetina képviselő következik. Správa, paní Fotigi, obszahuje celkem 38 Köszönöm szépen, ez a jelentés 38 tanácsi ajánlást fed le, és a főképviselő ajánlásait. A cél a harmadik országokból irányuló propaganda elleni fellépés. A H pont alatti ajánlás arra vonatkozik, hogy az oroszországi félretájékoztatást felmutassuk. Karamizov az, az új típusú háború, hadvezetés új eszközeit vetette fel, amelyek még a tankoknál és a rakétáknál is hatékonyabbak. Mik ezek? Hát a hazugságok. A hazugság a Kreml politikájának fontos részét képezik. Ez egy hibrid háború, amiben vesztésre állunk Oroszországgal szemben. Meg kell őriznünk azonban Európa Európát, meg kell védenünk Európát, Oroszország nem a szövetségesünk, hanem az ellenségünk. Köszönöm, André Kiene asszonyt nem látom, úgyhogy megadom a szót Sújca képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Aggódom a félretájékoztatás miatt, az álhírek miatt, amelyek az Európai Unióban terjednek, és amelyek harmadik országokból származnak. A jelentést maximálisan támogatom, mert a figyelmet arra, hogy koordinált módon kell harcolnunk a, az álhírek ellen. Tagállami szinten is harcolni kell az álhírek ellen, de mivel az internet határokon átévelő természetű, biztos vagyok abban, hogy szükség van a bevált gyakorlatok megosztására és a koordinációra. Azt is támogatom, hogy nem szabad elhanyagolnunk az orosz befolyást, amely a brit népszavazásra mindenképpen hatással volt, és mind a mai napig elszenvedjük ennek a hatásait nem csak mi, hanem a brit polgárok is, bárki is bármit mondjon. Nagyon fontos, hogy határozottan fellépjünk az álhírek ellen, és megakadályozzuk, hogy a saját választási folyamatunkmatainkba bele beavatkozzanak harmadik felek, különös tekintettel a soron következő EP választásokra. Strojevski képviselő következik, tessék. Köszönöm szépen. A jelenlegi mandátum elején elmondtam, hogy a hibrid háború hibrid megoldásokat kell, követel, és ezek nagyon komplex megoldások. Az ilyen a korrekt válasz eleme, a propaganda elleni fellépés, a félretájékoztatás elleni fellépés, emellett a cyberbiztonság biztosítása, az oktatás és az együttműködés ami stratégia együttműködés alatt jelenik meg a jelentésben. Az Európai Bizottság megközelítése egy kicsit csalód, csalódást okozott nekem. A 2016-os jelentésre is visszautalnék. Fotiga asszony a Védelmi Albizottság elnöke kezdeményezésére született meg ez az új jelentés, pedig az Európai Bizottságnak élen kellene járnia. A cyberbiztonság, a, táv, a félretájékoztatás elleni fellépés nagyon fontos. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy reagál, és túl későn reagál a felmerülő problémákra, a közszférában, illetve a biztonsági védelmi területen felmerülő problémákra. 40, kb. 40 ajánlás van a jelentésben, ezek aktuálisak és helyesek, nem szabad ezeknek a megvalósítását elhalasztani. Köszönöm Rangel képviselő következik, a spontánhoz, Rangel képviselő következik a spontán hozzászólások körében. Elnézés, elnök úr, Barnier úrral találkoztam, ez ebben a pillanatban nem e, e, egyszerű, nem tudtam időben ideérni. Köszönöm szépen. Nos, akkor térjünk rá az érdemi kérdésre. A propaganda kérdése, és főleg azon propaganda kérdése, amely nek a célja a közvélemény vérrevezetése, és ismerjük ezt a mm, szituációt. Nos, ezt bizonyos országok dominálják, ezt a félretájékoztatást. Itt határozottan fel kell lépnünk ez ellen, minden lehetőséget blokkolnunk kell, mert a harmadik országok egyes esetekben rossz hiszeműen lépnek fel, itt Oroszországról is szó van gyakran, tehát nem szabad megengedni, hogy beavatkozzanak a népszavazásokba, a választásokba, és ezért nagyon fontosnak tartom az ilyen típusú tevékenység elleni fellépést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tomásics képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A hibrid háborúskodás nem újdonság, de az információs technológiák gyorsuló fejlődése új csatornákat nyitott meg, és ezért ma példátlanul gyorsan el lehet érni az embereket a propagandával. Az EU-s intézményekben nagyon alacsony szintű a védelem. Azok, akik be akarják, befolyásolni szeretnék a demokráciát és a döntéshozatalt Európában, azoknak könnyű dolguk van. Fotiga asszony kiváló munkát végzett, és támogatom a jelentésben szereplő javaslatokat. Egy fejlődt demokráciában ugyan világos kell, hogy legyen, de azért mégis kiemelném, hogy mennyire fontos, hogy azért bírálni is lehessen a, az Európai Unió vezetését. Ezt azért mondom, mert az EU-s vezetés bármely kritikát, amely vele szemben megfogalmazódik, a külső felek befolyás gyakorlási kísérletének tudja be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Epititéihoz képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a helyzet, hogy a technológia egyre gyorsabban fejlődik, és ezért a propaganda mechanizmusa nagyon különbözőképpen tud elterjedni, a valóságot eltéríti, módosítja, tév információkat terjeszt. A demokratikus társadalom alapja az ellenséges propaganda elleni fellépés lehetősége, képessége, ehhez az kell, hogy folyamatosan a valóságot hangoztatja, és nem pedig úgy kell fellépni, hogy a kormány ellen kritikusan fellépő újságírókat kezdje el üldözni. A nagyon fontos a megbízható eh, média, de ez nem mindig működik. Például Görögországban az a helyzet, hogy az állami eh, televízió pártpolitikai eh, szócsővé vált, a kormánypárt szócsővévé, és most már oda fajult a helyzet, hogy bizonyos politikusokat, bizonyos pártokat meg sem hívnak bizonyos műsorokba. Hát ezzel a megközelítéssel hiteltelenség merül fel, így nem lehet a propaganda ellen fellépni. Köszönöm szépen. Olegna asszony, egy perc. Sosiaalisessa ja perinteisessäkin mediassa yleistyvä disinformaatio uhkaa kansanvaltaa. Köszönöm szépen, elnök úr a demokráciát fenyegetik ezek a félretájékoztatások. Nagyon fontos, hogy az emberek helyes információhoz jussanak, és ennek alapján meghozzák a helyes döntéseket, amikor választanak. A Facebooknak, a más közösségi mm, hálóknak nagyon nagy a felelőssége a tekintetben, hogy eltávolítsák a hamis információkat. A félretájékoztatást a lehető leggyorsabban föl kell ismerni, még mielőtt ezek az információk széles körben elterjednének. Az internetes fórumokon egyeteművé kell tenni azt is, hogy például a reklámok között kik vannak. Több millió fals felhasználót kell eltávolítani minél előbb. A technológiai változások miatt rendkívül könnyű hamis videókat föltenni a netre, hamis hírek nagyon gyorsan terjednek. Oktatásra van szükség, és a médiák megfelelő ismerete is nagyon fontos, amikor ezt a problémát kezelni akarjuk. Köszönöm szépen. Máriász képviselője a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, a félretájékoztatásról, propagandáról, fake news jelenségéről beszélünk. az Európai Parlament ellen is felhasználják ezeket az információkat, de gyakorlatilag maga az Európai Parlament támogatott bizonyos vállalkozásokat, amelyek ahelyett, hogy egy közvélemény kutatást végeztek volna, összetették, összeadták a nemzeti közvélemény kutatások eredményeit, és európai szintű, európai választásokra vonatkozó következtetéseket vontak ebből le. Hát ez elképzelhetetlen. Ők mondták meg, hogy kit fognak újra megválasztani, kit nem választanak meg újra. Hát ez a propagandának a legkevésbé elfogadható formája. Ez valóban maga a fake news jelensége. Bizonyos képviselők elleni propaganda ez. Ezt el kell ítélni. Hiszen itt az Európai Parlamentből indult ki ez a fajta propaganda, és én kérem, hogy e tekintetben hozzunk döntést. Nem fogadhatjuk azt el, hogy bizonyos közvéleménykutató társaságok bejelentik, hogy ezt hogy azt a képviselőt újra választják-e vagy sem. Ez teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm a lelkes felszólalását. Utolsó hozzászóló a spontán felszólalások között, Kászki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok utalást hallottunk arra, hogy milyen fajta félretájékoztatással kell szembenéznünk, és hogy az új média eszközök milyen gyorsan terjesít, terjesztik ezeket az információkat. De az Európai Parlamentben itt a vita során is félretájékoztatások hangzanak el. Schaffhauser úr például félretájékoztatást tesz, hiszen meg szentségtelenítette második János Pál személyét. Mászlók János Pál tanítására hivatkozott, ez sértette meg az ő emlékét. Pontosan ezek a fajta információk, amelyek károsak, és el kell, hogy ítéljük, amikor az emberek ilyen módon lépnek föl. Második János Pál tanításait kell, hogy kövessük, és Schaffhauer úr felszólalását biztosan közvetíteni fogják. A mai vitán ez volt a legsértőbb felszólalás. Egyértelmű hamis információkat terjesztett. Az itt ülők számára ez teljesen egyértelmű, de a házon kívül az emberek számára nem biztos, hogy ez ennyire tiszta. Köszönöm szépen, lejárt a felszólási ideje, és most visszaadom a szót Mimica biztos úrnak. Thank you, Mr. President. Honorable... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt. Köszönöm Fotiga asszonynak és a képviselőknek a hozzászólásait. Ezen eszmecseréből azt vonom le, hogy közös érdekünk az, hogy szembenézzünk a félretájékoztatás és a külföldi beavatkozás kihívásával az európai választások előtt. Ez a vita lehetőséget adott arra, hogy erősítsük, növeljük a tudatosságot, tudatosságot a témával kapcsolatban. Azzal zárnám, hogy elmondom még egyszer, nagyra értekelem a parlament szerepét abban, hogy ez a fontos téma napi renden marad. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A biztos úrnak és Anna Fotigának adom meg a szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. A félretájékoztatás, ez méreg az emberek gondolkodására. Egy erre példa, hogy Sandra Kányetével és velem szemben is ilyen álhíreket terjesztenek. Putin az, aki Sztálin politikáját testesíti meg, és nem mi, és ezt ő maga mondta, és Putinnak egyértelmű rajongói vannak itt az Európai Parlamentben. Azt kérem mindenkitől, hogy illetve szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyon mélyreható viták voltak a témával kapcsolatban, és azt szeretném, hogyha minden frakció folytatná az ezzel kapcsolatos vitákat a végeredmény egyértelműen hozzájárul az európai intézmények munkájához, eh, aminek során az ellenséges propagandával szemben fellép. Külön köszönettel tartozom Charles Tenoknak, eh, amikor, aki eh, a jelent jelentés elkészítésében nagy segítséget nyújtott nekem nehéz időszakban, amikor egészségügyi problémáim voltak. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. Ezzel a témával kapcsolatban holnap lesz a szavazás. És most pedig következik a következő napi rendi pont, ami nem más, mint közös vita Afganisztáról. És megint csak Fotiga asszony jelentéséről van szó partnerség és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és Afganisztán között. Fotik asszony jelentéséről van szó tehát a partnerség és fejlesztési együttműködési megállapodásról az EU és Afganisztán között. Meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Fotiga asszonynak. Tessék, négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! cooperation agreement or partnership and development between a fejlesztési és partnerségi együttműködés Afganisztánnal 2017. februárjában került aláírásra. És ez részben és átmenetileg 2017. december 1-én lépett életbe, és ez egy tanácsi döntés volt, hogy az egyezmény egy vegyes egyezmény. Ez azt jelenti, hogy mind az EU és a tagállamok is elkötelezik magukat a ratifikációs folyamat mellett. A helyzet Afganisztánban, a biztonsági helyzet továbbra is nehéz. Mindemellett A területének 56%-a afgán kormány eh, ellenőrzése alatt van, és ez azt jelenti, hogy a népesség több mint 65%-a is a saját kormány ellenőrzése alatt él. 2002 óta, amikor az Európai Unió eh, vállalta azt, hogy 3,66 milliárd eurós humanitárius segítségnyújtással támogatja az országot, és amikor is megkezdődött 2015-ben az átalakulás évtizede, további 1,4 milliárd eurót kívánunk juttatni az országnak a stabilizációs törekvései támogatására. Az ISZAF a NATO tehát a NATO ISAF um, műveletének a támogatásáról van szó, illetve számos ország vesz részt, az én hazám is uh, ilyen um, missziókban és műveletekben. És ez a biztonsági helyzet stabilizációjához vezetett, mind a mellett, hogy továbbra is uh, a Daesh, illetve az IS csoportjai felütik a fejüket iraki műveletek után, és ez a helyzetet eh, eléggé sebezhetővé eh, és érzékenyé teszi. A CAPD olyan területekre koncentrál, mint a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok, a gazdasági stabilizáció és a szociális stabilizáció. El kell ismernünk, és pozitívan kell elismernünk azt, hogy előrelépésre került sor, és ez a statisztikában megmutatkozik az egészségügyhöz való hozzáférés európai segítségnek köszönhetően növekedett 9%-ról 57%-ra. Ez hatalmas előrelépést jelent. Az várható életkor 45-ről 60 évre emelkedett, aztán az oktatás minősége, az oktatáshoz való hozzáférés sokkal magasabb, a választásokon való részvétel, a nők jogainak erősítése, helyzetének erősítése és fontos vívmányokat jelent ebben az országban az egyezményt Federica Mogherini írta alá, tehát az alelnök főképviselő, illetve az afgán pénzügyminiszter az elnök jelenlétében, az afgán elnök jelenlétében. Mi sajnáljuk, mi parlamenti képviselők sajnáljuk azt, hogy az eljárásról, a tárgyalásról szóló információk, az egyezmény megtárgyalásáról szóló információk elég későn érkeztek el ide az Európai Parlamentbe, miután aláírták az egyezményt, bár annak ellenére, hogy a szerepünk a szerződés szerint elég komoly, mi egyetértési eljárásban veszünk részt ennek az egyezménynek az elfogadásában. Én üdvözlöm és támogatom ezt az egyezményt, és remélem, hogy a szavazás eredménye pozitív lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében megadom Mimica biztosnak a szót, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt parlamenti képviselők.